elfogadja ezt. Holnaptól számított három hónapról van szó, az ülés jegyzőkönyvét jóváhagyásra a következő plenáris ülésen fogjuk előterjeszteni. Ha nem lesznek ellenvetések, akkor az érintettekhez eljutatom az indítványt.